Der Präsident! Az elnök. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. A napi rend szerint a tanács nyilatkozata következik. A cseh elnökség programjának bemutatása a napirendi pontunk. Mirek Topolánek, cseh